Az elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, Visz, folytassuk az ülésünket. A tegnapi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, és amennyiben nincsenek megjegyzések, ezt nem látom, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Folytassuk egy bejelentéssel, mielőtt az első